és január 21-ével kezdődik a határidő. A néppárt a következő javaslatokat teszi. Kancsán úr az arab félsziget delegációján Ci urat helyettesíti. Ci pedig az EU Horvátország delegációban helyettesíti Kancsán urat, a szociáldemokraták pedig azt kérték, hogy Kocsolino urat a Költségvetési Bizottságban javasoljuk. Van-e valaki, aki ellenzi ezeket a javaslatokat? Nem, úgy tűnik, hogy nincsen. Kelly úr ellenzi? Nem. Köszönöm szépen. tehát elfogadtuk ezeket a jelöléseket, a mai ülés jegyzőkönyvét a következő ülésünkön bocsátjuk elfogadásra és hogyha nincsen, nem ellenzik, akkor az állásfoglalásokat a címzettekhez juttatjuk el, megszakítjuk az ülést, köszönöm szépen, viszontlátásra. És köszönöm Kelly úr, hogy itt volt ilyen hosszú ideig.